So dear colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, kedves kollégák, kezdjük el a, az ülést. Nem lesz hosszú, mert eredetileg ebben az órában Drági July, so that's the reason why we have a very... úrra lett volna egyeztetésünk, de ezt le kellett mondania. Yeah Egyetlen napirendi pontunk van tehát, és üdvözlöm vendégeinket, Jakob von Weizsäcker kollégának a meghívott vendégei ülnek itt nálunk. Üdvözöllek benneteket, üdvözlöm Önöket, fiatal vendégeinket. Nos, egy, egy sikeresen lezárult intézményközi egyeztetés eredményéről hírekkel beszámolnunk. Május 30-án az Econ Bizottság tárgyaló delegációja bizottsággal az ECM Plus irányelvről megállapodott, ami ugye arról szól, hogy a versenyfeltételeket úgy erősítjük, hogy a nemzeti versenyhatóságokat erősítjük. A háromoldalú egyeztetés egy csomagról, szólt, és arról, hogy a májusi, korábbi májusi cooling off periódust megváltoztatják-e vagy sem. Szeger kolléga minden egyes háromoldalú egyeztetés személyesen vezetett, átmeneti intézkedésekről született megállapodás, az irányelv folyamatos átültetéséről a bizottság erről formálisan nyilatkozatot tett. Még néhány szakmai kérdést meg kell vizsgálni, de június 20-ára a Koreper is lezárja az eljárást. Minket még egyszer megkérdeznek erről a megállapodásról. Ennek a pontos dátuma még nincs meg, de hamarosan kiderül. Ez egy nagyon fontos együttdöntési eljárást igénylő dosszié volt. Gratulálok Schwab úrnak elsősorban az előadónak és mindenkinek, aki a tárgyaló delegáció tagja volt, és a titkárság tagjainak, a politikai tanácsadóknak, akik hát segítettek ezt a kiváló eredményt elérni. egyetlen napi rendi pontunk a Roberto Galtieri vélemény, a strukturális reform támogató program pénzügyi keretösszegének a növelése és a program általános célkitűzéseinek ki igazítása nem tökéletes a kompromisszum, de hát a kompromisszumoknak ez a lényege. A véleményt a titkárságnak kellett megvizsgálnia, és hát én lettem így az előadó. Én viszont rövidre tudom fogni a mondókámat, ez a jelentés a 2017. decemberi ö, strukturális alapokat ö, támogató program pénzügyi borítékjáról szólt, az általános célkitűzésekről, és arról, hogy hogyan támogatjuk azokat az országokat, amelyek szeretnének az euróhoz csatlakozni. A bizottság 18 milliót irányozna elő a 19-20-as időszakra. Sikeresnek értékelte ezt a programot, és a tagállamok véleményét kikérte, és most a bizottság ezek után egy teljes körű végrehajtási csomagot fog ez alapján kidolgozni. Új fogalmakat vezettek be, amelyek fontosak lehetnek majd a a következő jogalkotási időszak szempontjából. A módosítóm az unió céljaira vonatkozó részre vonatkozik, a strukturális reformokra, a strukturális programok reformjára pontosabban, és fő javaslatom három dolgot tartalmaz. Az első az, hogy ki kell szélesíteni a strukturális programok kereteit, hogy ne csak költségtakarékossági eszközökből álljon az egész, hanem érdemi tartalmi reformok valósuljanak meg a szociális kohézió valódi erősítése érdekében. A fenntartható növekedés támogatása érdekében és a környezeti fenntarthatóság érdekében, meg a társadalmilag fenntartható rendszerek érdekében. Tehát ha a strukturális reformok koncepcióját egy kicsit kitágítjuk, akkor jobban megfelelünk annak, amit vállaltunk az európai szociális pillér megerősítése kapcsán. Ugyanakkor mindezt hatékonyabban tudjuk majd megtenni. A pénzügyi boríték pedig ne kizárólag a kohéziós alapok átcsoportosításából származzék, hanem az EMU specifikus következő költségvetési időszakra vonatkozó pénzek ne tehát átcsoportosítással szülessenek, hanem érdemi kijelöléssel, és az MFF-ről szóló tárgyalások során az EMU eszközöket úgy kell kialakítani, hogy ne kelljen költségvetési sorokat megkurtítani. Végs, végül pedig azt javaslom, hogy legyen lehetőség az egyéni tagállami szakembereknek, független szakembereknek hozzátenni véleményüket az alapkoncepcióhoz. Ez tehát a három módosító lényege, ezek benne vannak a szövegben, a cikkek alatt. Nagyon egyszerű kis vélemény ez, de beszéljünk róla, megadom a szót a néppárt árnyék előadójának, Burkhel kollégának. Um, Köszönöm szépen. Ivana Maletic, ma Horvátországba kellett maradjon, úgyhogy azt kérte, hogy én beszéljek az ő nevében hiszen ő ugye az árnyék jelentéstevőnk. Ahogyan elmondtam már, ezt a rendeletet a strukturális reformok támogatási programjának keretében 2017 májusában alkottuk meg. A program 2017 és 2020 között fejti ki hatását, összesen 120, 142 millió euróval. Miután a tagállami felkérések a programmal kapcsolatban magasabbak a második évben az előirányzattaknál, ezért úgy döntöttünk, hogy a programot meg kell növelni, a költségvetést további 80 millióval ki kell egészíteni, mert ezzel a rendelet módosításaiban foglaltaknak meg tudunk felelni. Ez pedig azt jelenti, hogy az EFSI és más eszközök az e IB és az EBRD bankok konstrukcióin keresztül is hozzáférhetők lesznek. Azonban, hogyha a strukturális reformok nem valósulnak meg, akkor hosszú távon nem segíti mindez a tagállamok reformjait és fejlődését, hanem további problémák forrásává válik inkább. Ami a felelős fiskális politikát és a strukturális reformok bevezetését illeti, ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy hosszú távon és fenntartható módon növekedést lehessen biztosítani. Ezért gondoljuk azt, hogy a strukturális reformok támogatási programját az európai szemeszterrel és az ország specifikus ajánlásokkal összhangban kell végrehajtani. A probléma az inkább az, hogy a strukturális reformok sokszor politikai akaratot is igényelnek, és bizony nem minden, a társadalom nem minden rétege támogatja ezt, és ugye ezt regionális és helyi szinten is támogatni kell. Éppen ezért nagyon fontos azt látni, hogy az implementáció nyomon követésénél kérjük azt, hogy a tagállamok regionális és helyi szintű ellenőrzéseket is bevezessenek, és más érintett felek, illetve társadalmi csoportok is bevonásra kerüljenek az implementációban. A hatékony megoldás csak így élhető el a gyakorlatban. A kérdés az úgy néz ki, hogy a strukturális reformok bevezetését kell támogatnunk. Én örülök annak, hogy ezt a további 80 milliót a rugalmassági eszközből át tudjuk csoportosítani. Ez ugye majdnem fél milliárd eurót tesz ki összesen, ez a rugalmassági alap, és pontosan az ilyen jellegű feladatokra kell ezt felhasználni. És végül azt is Tudnunk kell, hogy az Európai Unió továbbra is nagyon kis eszközt tud biztosítani ezeknek a problémáknak a megoldására. Én azt gondolom, hogy itt olyan reformokat kell prioritizálni, amelyeknek multiplikátor hatása van a gazdaság más szektoraira, és a kohéziós szintet is növelni tudja. Ezen kívül a reformok beval- megvalósításával kapcsolatban szeretnénk jelentéseket kapni minden egyes tagállamtól, az érintett tagállamoktól, és az biztos, hogy ezen keresztül a bevágyakorlatok, az információcsere is jobban áramolhatna, és ezen keresztül tehetjük mindezt egy sikertörténetté. Köszönöm szépen az ECR nevében. Swinburne asszony, köszönöm szépen. Az ECR alapvetően támogatja a strukturális reformokat a tagállamokba, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ezeket a reformokat nemzeti szinten kellene megvalósítani. Tehát a strukturális reformokra a kormányok különböző szintjén kell elköteleződni, és integrált, illetve egyeztetett módon kell megvalósítani ezeket a reformokat, és bizonyos tagállamokban már meg is vannak ezek a reform kezdeményezések. Éppen ezért a strukturális reform támogató program a meglévő programok támogatására kellene felhasználni, és nem új programok kialakítására. Tehát erősíteni kellene a kapacitásokat, az adminisztratív és strukturális reformok terén, és természetesen nagyon sok politikai területen. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy fontos lenne az, hogy erőteljes eszközökre van szükség, hogy a sokkoknak ellenállóvá tegyük a gazdaságot, és az administratív fenntartás, a strukturális reformok terén ilyen módon megvalósítható. Az ICR alapvetően úgy gondolja, hogy oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, és a konvergencia facilitással való összekombinálása ennek a programnak nem feltétlenül jó megoldás, vagy hát ezt nagyon óvatosan kell kezelni, mert valójában itt lehet ösztönzéseket, de néha nem helyes olyan ösztönzéket építenek be, amelyek révén mondjuk rövid távú döntések születnek. Mi csak hosszú távon gondolkodhatunk az implementáció terén, az, főként az eurótagság kérdésében. A különböző borítékok tekintetében megint csak fontos lenne egy ex post értékelés, és azt is meg kellene vizsgálni, hogy milyen tényleges strukturális reformok valósultak meg az adott időszakban. Az ICR e ezzel a véleménnyel kapcsolatban szeretné a regi jelentését kiegészíteni. Tomás asszony jelentésére gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Alde nevében Montremóza következik. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek, és hogy ebben a vitában felszólalhatok, mert én alapvetően azt gondolom, hogy az Európai Unió legnagyobb problémája az az, hogy az Európai Uniós jogszabályok implementációja nem helyesen valósul meg. Pontosan erről beszélünk itt és most is. Itt is azt szeretnénk, hogyha javulnának a strukturális programok, és ezek mind fontos problémák, amikre oda kell figyelnünk. Úgy néz ki, hogy az Európai Unió egyszerűen képtelen elérni azt, hogy minden tagállamban ugyanúgy valósuljanak meg a jogszabályok, és ezért a bevált gyakorlatokra lenne szükség, illetve azoknak a cseréjére. Az Európai Unió egyébként rengeteg kö, ilyen kötelességszegési eljárást indít, azért, mert rosszul vagy sehogy nem implementálják az európai jogszabályokat. Egyébként azt hiszem, hogy ilyen szempontból pont az Egyesült Királyság és Norvégia a legügyesebbek, úgyhogy kár, hogy elmennek. Nagyon jó az implementáció náluk, különböző területeken is elmondható ez. És hozzáférhetnek ezen keresztül a közös piachoz. Tehát itt egy tényleg fontos gondolatról van szó, és én azt gondolom, hogy most és itt nem arról van szó, hogy a tagállamokat büntetni szeretnénk, inkább segíteni őket a reformokban. Tehát nem pénzt akarunk adni a különböző a tagállamoknak, hanem inkább segítséget. Úgyhogy ez egy nagyon fontos rendelet, és azt gondolom, hogy ha sikerül megoldásra jutnunk, akkor bizony nagyon is jól tudjuk végezni a munkánkat, mert én hiszek abban, hogy az Európai Unió alapvetően inkább a bevált gyakorlatok cseréjére kellene építsen, hiszen tudjuk azt, hogy mi az, ami jól működik bizonyos országokban, mi az, ami nem működik jól, és a konvergencia a cél, és sajnos ez most nem valósul meg. És végül pedig egy újságcikkel folytatnám, Andreas Krud cikkéről van szó, aki arról beszél, hogy az euró esetleg tönkre menne, ugye ott vannak a lusta olaszok és a mérges németek, hogyan tudja az Európai Unió feloldani ezeket a nézeteltéréseket. Nagyon érdekes volt ez a cikk, mert valóban azt gondolom, hogy nem a legjobb irányba haladunk, a reformokra szükség van, és inkább az integráció és nem a divergencia irányába kellene elmozdulnunk, a harmónia és nem a viszály felé kellene elmozdulnunk. Köszönöm szépen, zöldek nevében Filip Lamberts következik. Köszönöm szépen. Ramon, te egyetértenél azzal, hogy esetleg Spanyolországon belül is csak a bevált gyakorlatok cseréje valósulja meg, és ne a transferek? Na hát alapvetően egyetértek a jelentéstevővel, valóban szélesebb kontextusba kell helyezni ezt a kérdést. Mit is jelent az, hogy strukturális reform? A zöldek alapvetően nagyon is támogatják azt, hogy mély strukturális reformok jöjjenek létre. Ez lehet, hogy furcsa, de az számunkra az, az a jó, hogyha a gazdaság jól működik, és hogyha meg akarjuk változtatni a problémákat, akkor nagyon mély változásokra van szükség. A probléma az inkább az, hogy európai szinten a strukturális reformok egészen más jelentenek, destabilizáció a munkaerőpiacon, megnyitjuk a piacokat, a kereskedelem előtt, és minél kisebbre, tehát minél inkább lecsökkentjük az állami szerepvállalást. Ezért nagyon fontos lenne pontosan látni, hogy mit is értünk strukturális reformok alatt. Úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy lesznek módosításaink, és egyébként a strukturális reformok valóban kiadásokkal is járnak, ugyanakkor olyan strukturális reformokról is beszélni kellene, amelyek inkább a költségvetés bevételi oldalán növelik a bevételeket. Tehát például az adó elkerülés elleni harc is egy strukturális reformként értelmezhető. Az SISP alkalmazása, az európai pillérre gondolva, én értem, hogy hová akartok kiukadni, de azért egy kicsit ezt minősíteném, mert úgy látom a helyzetet, hogy amikor reformokról beszélünk, akkor tudnunk kell azt is, hogy nagyon sok országban ezek a sémák alapvetően a szociális partnerek és nem az állam ellenőrzése alatt kellene legyenek. És ezért aztán fontos lenne az, hogy ne ö, olyan ö, Mm, érzést keltsünk bárkiben, mint hogyha ö, nem igazi reformokról beszélnénk. Fontos itt a partnerség kérdése, hiszen a kohéziós politikában enélkül nem lehet, tehát ezt nem lehet megkerülni, és én azt gondolom, hogy a releváns tagállami jogszabályokban foglaltakat sem szabad elfelejtenünk. Általánosabb értelemben pedig Fontos, hogy a strukturális reformok az SISP bevetésének előfeltételeivé kellene váljanak. Mind a két esetben azt mondtuk, hogy javítani kellene a helyzetet, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a nemzeti parlamenteket és a szociális partnereket, illetve más szereplőket is be tudunk vonni mindebbe. Ugye itt mindig a gazdaságpolitika demokratikus deficitjéről beszélünk. Németországban például a Bundestaghoz kell járulnia a kormánynak, hogy bemutassa a strukturális reformjait. De hát az a sajnálatos, hogy ez inkább kivétel, mint hogy szabály lenne. A legtöbb szagál, tagállamban egyáltalán nem is tájékoztatják a parlamentet, hogy mi történik a nemzeti szint, illetve az európai szint közötti egyeztetéseken. Hogyha nem akarjuk tovább táplálni ezt a demokratikus deficitet, akkor biztosítanunk kell azt, hogy a megfelelő autoritásokat, illetve hatóságokat is bevonjuk a folyamatba. Köszönöm szépen. Miguel Biegas. Miguel Biegas. Nem? EFTD, senki, ENF, senki, valaki spontán módon hozzászólna el, rendben, akkor csak röviden kommentálnám az elhangzottakat. Először is persze köszönöm a politikai frakcióknak az előkészítést. szerintem előre látható az, hogy hol vannak az érzékeny pontok. Igyekszünk széles körű kompromisszumot elérni. Az, az a tény, hogy rossz üzenetet adnánk. Úgy gondolom, mindenki dönthet arról, hogy foglalkoznak-e a reformmal. Úgy gondolom, hogy nincsen itt kockázat, persze jó az, hogy derogációval csatlakoztak az euróhoz, de én ezt az eszközt mm, nem látom olyannak, hogy ez bármilyen fajta gondot okozna, sőt ez egyfajta pozitív e, eszköz. És ha figyelembe vesszük ezt az adminisztrai felkészülést, Ugyanakkor egy EMU dimenziót is bevezetünk azon tagállamok számára, amelyek nem euró tagok. A szélesebb körű támogatás is lehetséges. Fontos az, hogy megvalósuljon az uniós jog átutatás. Then having Fontos végrehajtani az EU jogát, de ez egy olyan területen vagyunk, amely gazdasági jogként nem uniós jog, nemzeti jogba tartozik. Itt van, van egyfajta kompetencia de hogyha a tagállamok azt kérik, hogy támogassuk javítsuk az administratív kapacitásokat, és sikerüljen ezeket a reformokat végrehajtani, azokat, amelyeket a szemeszter keretén belül nemzeti szinten döntenek el, de a szemeszter csak egyfajta ajánlást ad egy adott területre vonatkozólag. Tehát itt arról a lehetőségről beszélünk, hogy meglegyen megadhassuk ezt a támogatást. Itt mi most egy eszközről beszélünk, amit a tagállamok kérésére hoztunk létre, és a cél az az, hogy javítsuk az adminisztratív kapacitást, a reformok meghozatala szempontjából. Tehát gazdasági és adminisztratív reformok meghozatalát segítjük ezzel az eszközzel. És mindig ez a tagállamok kérésére történhet. Szerintem az ide vonatkozó cikk egyébként eh, nem megfelelő, de most nem is ez a vitánk tárgya. Foglalkoznunk kell ezzel a problémával, úgy, hogy javítjuk a politikáinkat, és hogy beteljesítsük a gazdasági monetáris uniót, és ez a széles körülbelül folyamat kis része, kis lépés, ez eh, tehát Persze, amikor az Európai Szociális Jogok pilléréről beszéltem, akkor én nem a szociális partnerekre utaltam ott, a szociális reformok koncepciójának szélesebb körülnek kell lennie, mint jelenleg. az európai szociális jogok pillérében lévő intézkedésekkel is javíthatják a tagállamok ezeket az intézkedéseket. Ez volt szerintem az utolsó hozzászólás, amire reagáltam most. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, várom a módosítókat, ahogy mondtam. Én látom annak a lehetőségét, hogy kompromisszumok jöhessenek létre. Az ütemtervünk rendkívül szoros, figyelembe kell ezt is venni. Ez azért is van, mert a regi szavazni akar erről a jelentésről már június 25-én. Nem júliusban szavaznak? Június 25-én. Az azt jelenti, hogy az ECON koordinátorok abban állapodtak meg, hogy csütörtökön 5 van a módosítók benyújtásának határideje, és emiatt csak angolul lehet benyújtani nyitókat. Így képesek leszünk tehát szavazni erről a kérdésről majd június 18-án, 19-én. Tehát nagyon szoros az ütemtervünk rendben. Köszönöm szépen! Lezárhatjuk ezt a rendkívül rövid szakbizottsági ülésünket, a következő ülésünk június 18-19-én lesz, amikor pontosan erről a szövegre fogunk szavazni. Köszönöm az ülésbe, belekezdtem.